agenda has been published and is... A napi rendet egyébként a hónapi ülésre már közé tettük, és ezzel a mai ülés lezárom.